Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to open the second part of our meeting for, for this month. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Úgy látom, hogy megvan a kórum, úgyhogy szavazhatunk. Megkérdezem, hogy itt van-e mindenkinek a szavazókártyája? Nem, hát azért bízom önökben. Na nézzük, az első szavazás. Um, vote on uh, our uh, report. Saját jelentésünk. A természeti katasztrofáltal sújtott tagállamoknak történő segítségnyújtás. A téma nagyon sokat beszéltünk már erről, illetve trialóguson is részt vettünk a tanácsal, valamint A múlt héten sikerült kialakítani a végső megoldást a tanács képviselőivel. Mindezek után, és ezt hangsúlyozni kívánom, a legfontosabb az, hogy köszönetet mondjunk az árnyék jelentéstevőknek, illetve a politikai frakciók koordinátorainak a támogatásért, a megértésért, illetve a gyors reakcióért. Így a tanácsi javaslatra reagálni tudtunk, és ennek kapcsán időben lezárhattuk ezt az anyagot még a nyári szünet előtt, tehát köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, a megértést, hogy átlátták, mennyire fontos anyagról van szó. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők szót kérnek-e. Igen, tessék, von úr. Igen, köszönöm szépen. Valóban azt hiszem, mindannyian keményen dolgoztunk, megszületett a kompromisszumos ö, megoldás. A politikai frak- frakcióknál is, és itt a regi szakbizottságban ez egyáltalán nem volt könnyű. Aztán a trialóguson is részt vettünk, önnel együtt, más kollégákkal együtt. A tanács nagyon erős álláspontot képviselt, nagyon szigorúan lépett föl, és egyáltalán nem volt hajlandó a 90%-os társfinanszírozási rátától elmozdulni. Úgyhogy elég nehéz volt kialakítani a kompromisszumot, mégis sikerült, és a tanács is elmozdult, tehát azt hiszem, ez egy jó megállapodásnak nevezhető. A kompromisszum önmagában is azt jelenti, hogy nem kapunk meg mindent, de szerintem itt most mindenki elégedett lehet az, az eredményelt. Köszönöm. Kérem még valaki szót, Albrecht úr. Igen, itt nem a technikai részletekről van szó, hanem az egész kohéziós politika rendszeréről. A kérdés pedig az, hogy meg akarjuk-e változtatni, le akarjuk-e rombolni, használni akarjuk-e saját célunkra, és így tovább. Mindannyian úgy éreztük, hogy az olasz kérés egy, egy konkrét módszerre vonatkozik, azonban az egész rendszert nem tudtuk megvál, megváltoztatni, tehát szerintem a kompromisszum rendben van, megszületett a határérték, amely tulajdonképpen megmenti az egész rendszert, de nem változtatunk meg mindent elejétől a végéig. Tehát szerintem jó eredmény sikerült elérni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy kérem még valaki szót, nem? Akkor köszönöm még egyszer. És akkor szavazzunk. Egyetlen név szerinti szavazásra kerül sor, igen vagy nem. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. And... Lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy abszolút többséget sikerült a anyag mellé állítani. Gratulálok. We continue now with uh, the vote. Akkor nézzük a második szavazást. Ez Omazsé úr jelentéséről szól, kohézió és fejlődés előmozdítása a legkülső uniós régióban, az EMUS 349-es cikkének végrehajtásáról. Nem tudom, Omazsé úr szeretne szólni valamit? Nem. Akkor Kezdjük a szavazást. Ötös kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 27. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Agri 1. Igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elfog, elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Nézzük. Hát nem tudom beírni a... 40-es. Igen? Nem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarjuk. Akkor ellenőrizzük a 40-est elektronikusan. Megnyitom a... The vote is closed. Lezárom. And Elutasítottuk, igen. Elutasítottuk. 31, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 12-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es igen. Ki, bocsánat, ez így elmarad. Akkor a 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es, 94-es igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 95-ös módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 96-os módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 97-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 12, ez is kiesik. 98-as módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 2, részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Agri 3. Igen, nem. Két részben. Igen, igen, igen, igen, igen. Első rész. Igen. Tartózkodás elutasítva. Agri 3. Második rész. Igen, nem. Tartózkodás Elfogadtuk. 99-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 4. Kiesik. Kiesik. És az Agri 11-es a következő. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Agri 14. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Agri 15. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Agri 16 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 21 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 22 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 23 igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizni akarja valaki? Elektronikusan Agri 22-t megnyitom. Nem, 32-es javít az elnök asszony. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Ö, 96-os kiesik. Jó, a következő igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszumot Agri 7, Agri 7, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 106-os igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizhetjük, igen, persze. A 106-ost elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom ezzel a szavazást, és elfogadtuk. Nagyon sajnálom, kérem magasra föltenni a kezet a szavazásnál. Akkor most a 18-as kompromisszum következik. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 111-es módosító. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 112-es. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 113-as módosító. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 114-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor elmegyünk oda, hogy Agri 17, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 121-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 20-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es módosító, igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 129, elektronikusan megnyitom. Lezárom, és úgy látom elfogadtuk. 121-es kompromisszum, bocsánat, 21-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es, 135-ös, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 136-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 145-ös módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Az Agri 13 benne van a kompromisszumban, úgyhogy most a 23-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Agri 25 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan a 100, eh, az Agri 25-öt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilencen voltak mellette, és 15 ellene. És egy tartózkodás volt. Nagyon sajnálom. Valami baj van a kijelzővel. 157-es és 158-as azonosak. Ki támogatja, ki szavaz, ki tartózkodik, elfogadtuk. 159-es szóbeli módosítóval bárki ellenzi -e? Úgy látom nem. Akkor a szóbeli módosítóval 159 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 167-es módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 26-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhetes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es módosító. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 183-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, azt hiszem. Na, akkor nézzük. A 185-öst nem, mondja az elnök, azt mondja 80, 186-os 186-os a következő, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 192-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 193-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 194-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük, 196-ost, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 197-es, igen, Visszavonták? Bocsánat, mondja az elnök azt, hogy nem jelölték az én verziómban. Akkor nézzük a 29-es kompromisszumot. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 209-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 32-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 216-os igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 33-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 219-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 224-21-es. Nem, nem, nem, nem, elfogadtuk. Tehát a 220-asnál vagyunk mégis, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 221, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Elfogadva. 222, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 223. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 34-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 228. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 229, 230 azon ők a 231-es azonosak. A 31-es kiesik. Tehát 229-230 azonosak. Igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 229-230-at. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kettő harminckettőt visszavonták, kettő harminchárom. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizni akarják? Akkor nézzük a 233-ast. Those we rejected, I'm sorry. You're right. We have... Igazuk van. A 231-ről muszáj szavazni. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor nézzük. 232-t visszavonták. 233. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 233 ot elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk szerintem, jó. 35-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 239-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 36-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 37-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 245-ös, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 246, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 40 Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 260-as módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 262. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 263. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő hetven, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 271, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadva. 42-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 274-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 275 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 276 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 277 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 278 és 279 megegyezőek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 280-as és 81-es értelmét veszti, így a 280 kettessel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 283 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 284-eset visszamondták, 285 értelmét veszti, 286-tal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 287 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 288 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 290 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 292 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92, 93 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette 14-es és 15-ös együtt szavazunk, mert megegyeznek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 18-as módosító indítványról, tehát elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, és megállapítom, hogy 13-11 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk, köszönöm. Négyes kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. Hú, nincs ellenvetés, jó, akkor nem el kell ellenőriznünk. Jó, ellenőrizik elektronikusan, mert nem vagyok százszerzelékosan biztos benne. A 22-esről szavazunk, tehát szavazást megnyitom. Szavazást lezárom és elfogadtuk. Valóban igazán volt 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az Agri B C D E F G értelmét veszti, így az áruszavazás következik, természetesen elektronikusan az így módosított jelentéstervezet egészéről kérem szavazzanak. Szavazást lezárom, és örömmel megállapítom, hogy 23-2 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk, taps! So, here we stop with the voting. Azt hiszem, hogy ezzel a szavazás végére értünk legalábbis a regi bizottságban és mára. Így folytathatjuk a napirendi pontokkal. Nyilván emlékeznek tegnapról, hogy módosult a napi rendünk. Omazsé úrnak kell, hogy megadjam a szót, aki tegnap nem volt itt, és ezért ma számol be pár szóban a Regi Bizottság Azori szigeteken tett hivatalos látogatására parancsoljon önél szó. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom a kollégáknak, komoly szavazás volt ez az imént az unió legkülső régióinak témájában, és valóban az Azori szigeteken egy háromnapos látogatást tettünk a közelmúltban, és megerősítettük azt, hogy a mi REGGI szakbizottságunk határozottan támogatja az ultraperifériális, az azori legkülső régiókat. De szerettük volna, hogyha az azori szigeteki látogatásunknak más célja is van, egy kicsit mélyebbre áshatunk a problémák eh, eh, terén, amelyek érintik ezeket a legtávolabbi régiókat, azon belül is az Azori szigeteket. És meg kell, hogy mondjam, hogy a látogatásunkat nagyon várták a helyi szervek, és bizony igen komoly eh, érdeklődésre tartott számot a portugál nemzeti és regionális sajtóban. Mielőtt a részletekbe mennék, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett a munkában, akik nagyon építő, konstruktív hozzájárulással segítették azt, hogy nem csak nagyon szakmai, hanem valóban baráti légkörben zajlott ez az egész kiküldetés köszönettel tartozunk mindenkinek, az Regi Szakbizottság titkárságának, a frakciók titkárságának, a technikusoknak és a tolmácsoknak egyaránt, akik mindannyian hozzájárultak a misszió sikeréhez. Áttérve a részletekre, nyilván önök is tudják, hogy a legtávolabbi régiók kapcsán egy memorandum elfogadására került sor a legtávolabbi régiók elnökeinek egy olyan feljegyzése ez, amely egy fontos politikai dokumentum a regionális szervek követeléseit vagy kéréseit tartalmazza. Pár hónappal azelőtt született ez, hogy az Európai Bizottság a legtávolabbi régiókra vonatkozó új stratégiáját kidolgozna. És akkor került az elfogadásra pár hónap azelőtt, hogy mi itt hogy az EUMS 349-es cikkének végrehajtásával kapcsolatos jelentést elfogadtuk, ami ugye az imént 5 perce történt meg. Tehát elmondhatjuk, hogy a legtávolabbi régiók számára ez egy nagyon fontos év eddig, és éppen ezért nagyon aktuális volt a látogatásunk az Azori szigeteken, nem véletlen, hogy ennyire várták a látogatásunkat, és hogy bizonyos kérdésekben véleményt nyilvánítsunk, amelyek ebben a memorandumban is szereplő témákat jelentenek. A legtávolabbi régiók azon belül is az Azori szigetek Nagyon sokat várnak ettől a jelenleg folyó vitától, amely a regionális politika jövőjét érinti. Az első találkozás, most nem akarom hierarchizálni igazából a megbeszéléseket, mert mindegyik nagyon fontos volt és érdekes volt. De talán a legfontosabb, politikailag leg legfontosabb megbeszélés a regionális kormányzat elnökével pontosan erről szólt. És a küldöttségünk bizony az Azori szigetek elnökének kettő nagyon fontos üzenetet vittünk és kaptunk. Először is aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a valódi szolidaritásra épülő regionális alap, eh, politikát megőrizzük-e, amely a szolidaritás alapelvé re épül az európai kevésbé fejlett régiókkal szemben, főként a legtávolabbi régiókkal szembeni szolidaritásunkra épülő politika megtartását várják tőlünk. A második, ami még konkrétebb, nagyon eh, komoly aggodalmakkal találkoztunk az Azori szigeteken, mi szerint a pénzügyi eszközök meg sokszorozódása ki kezdheti a regionális politikát, és ezért többször is elmondta az a, említett az Azori szigetek elnöke ezen aggodalmát, amikor négy szem közt is megbeszélést tartottunk, akkor azt is jelezte számomra, hogy azt várja a szakbizottságunktól, hogy harcoljunk a 2020 utáni keretről folyó vita során a legfejletlenebb régiók érdekeiért, hogy a szubvenciókat igenis tartsuk meg. Ez nem jelenti azt, hogy az Azori szigetek, mint a többi eh, legtávolabbi régió ellenezni ezeket az újfajta pénzügyi eszközöket. Nem, de figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy ezek a pénzügyi eszközök sokkal kevésbé vonzók a fejletlenebb régiók és a legtávolabbi régiók számára. Egész egyszerűen azért, mert földrajzi távolságuk megnehezíti a helyzetüket, és így a globalizáció folyamatából ők jobban kiesnek, mint a többi régió. Alapvetően ez volt a regionális kormányzat elnökének fő üzenete. Ezt követően több helyre is ellátogattunk, amely lehetővé tette, hogy valóban meggyőződjünk saját szemünkkel arról, hogy egyrészt az európai alapokat jól használják fel a legtávolabbi régiókban, illetve hogy az innovációra, illetve a kutatásra, fejlesztésre kell orientálni eh, ezeket az alapokat. Több olyan helyen is jártunk, ahol láthattuk, hogy valódi eh, dinamika alakult ki ezen régió előnyeinek kihasználása érdekében. A legtávolabbi régiók kat mindig egy sajátos prizmán keresztül kell tekinteni, hiszen hátrányos helyzetűek. Miért? Azért, halmozottan hátrányos helyzetűek, azért, mert nagyon távol esnek a kontinenstől. A földrajzi hátrányaik megkérdőjelezhetetlenek, ugyanakkor pontosan ez az előny is számukra, mert ez a sajátos elhelyezkedésük az azori szigetek esetében az Atlanti óceán közepén találhatóak, geostratégiai fontosságot jelent számukra, és jelentős gazdasági előnyt is, ezt megpróbálják ki is használni legnagyobb mértékben. Az Azori szigeteken is láthattunk olyan projekteket, amelyek pontosan ezt célozzák. Tehát itt van például a bio elképesztő biodiverzitás, ami a földrajzi elhelyezkedésből eredezik, eredeztethető, illetve egy vulkáni szigetről van dolgunk, a megújuló energia források, a geotermikus energia ennek köszönhető, ami nem kis potenciált rejt magában, az energetikai autonómia lehetőségét hordozza magában. A földrajzi elhelyezkedés jelenti azt is, hogy a tengeri gazdaságot, az úgynevezett kék gazdaságot kihasználják. Tehát, amikor a földrajzi elhelyezkedésről beszélünk, annak nem csak hátrányai, előnyei is vannak. Konkrét pályát képzelnek el annak érdekében, hogy az azori szigetek és más hasonló szigetcsoportok ezeket az európai programokat kihasználhassák. A francia és európai régiókra gondolok például. A geotermikus energiák, a vulkanológia tekintetében. Itt van például az Azori szigeteken az az egyetem, amely valóban egy kiválósági központ pontosan ezekben a kutatási témákban, az olasz egyetemekkel szorosan együttműködve, hiszen a szeizmikus karibi szigeteki egyetemmel, így hármasban a szezmikus, vulkanikus veszélyek kutatásában valóban élen járnak. Ennek nyilván az egész Európai Unió előnyét élvezheti majd. Mindazonáltal, amikor a legtávolabbi régiókba látogatunk, jó lenne, hogyha a programban szeretelne olyan elem is, amely megmutatja, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük ezeknek az országoknak, mert a különböző jelzőszámok, statisztikák, amelyek a dosszéban szerepelnek, jól mutatják, hogy mekkora munkanélküliség, jóval magasabb egyébként, mint az európai átlag, megmutatják azt is, hogy a szegénységi eh, arány mennyire eh, magas, tehát több szempontból is felvillan a piros lámpa, figyelmeztet bennünket, hogy vannak veszélyek. Tehát persze fontos azt látni, hogy az operatív programokat hogy hajtják végre, milyen céloknak, a megfelelő céloknak megfelelően, de az is jó lenne, vagy jó, hogyha tehetünk valamit azért, hogy ezeket a nehézségeket is lássuk. Hiszen előfordulhat, hogy ezekben a régiókban tett látogatásaink során kicsit félrevezetnek bennünket, mert nagyon jót akarnak azzal, hogy megmutatják, hogy mi mindent tesznek az európai programokkal, sikereket próbálják megmutatni, miközben nekünk fontos lenne a dolgok árnyoldalát is saját szemünkkel látni, saját szemünkkel látni azt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük ott helyben a tejkvóta eltűnése, megszűnése például, akár csak a Madeirán, igen komoly problémákat okoz, amelyet a mi szakbizottságunk fel kell, hogy fogjon, meg kell, hogy értsen, e, annak érdekében, hogy az Agri Szakbizottság irányába megfelelő javaslatokat tegyünk. Tehát elmondhatom, hogy roppant érdekes volt ez a látogatás, roppant gyümölcsöző is volt, és biztos vagyok benne, hogy a munkánkba mindenképpen be tudjuk építeni majd mindazt, amelyről tudomást szereztünk, amit láttunk és hallottunk. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Rodriguez úr, szeretnék kiegészíteni az elhang, elhangzottakat. Rodriguez asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót az elnök asszony, mert 10 órakor el kell mennem. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Öm, azt hiszem, hogy itt igazából egy strukturális problémáról van szó, ezt a helyszínen is konstatáltuk, ez pedig a közlekedési vagy szállítási probléma. Vannak olyan területek, ahol bizony nehézségekbe ütközünk. Strukturális probléma is mutatkozik, például a munkanélküliség, illetve a nagyon magas árak, a versenyképesség hiánya, és így tovább. Tehát azt hiszem, valóban nagyon fontos, hogy a kollégák ezt végig gondolják, és javaslataikkal gazdag, gazdagítsák az Európai Uniós stratégiát. Tehát kérem, hogy gondolják végig, és nyújtsák be a javaslataikat. Mert mindenképpen fontos, hogy a, azokat a kérdéseket, amelyek a frakciót érintik, a titkárság is tudja. Két megjegyzésem van. Nagyon meg, kellemes meglepetés volt, hogy a külső régiók annak ellenére, hogy nincsenek könnyű helyzetben, a szárazföldi területekhez, tehát a, a központi területekhez képest tulajdonképpen jól leküzdötték a problémákat, és a, a távoli területeken például sokkal alacsonyabb a munkanélküli ráta, mint Portugáliában. A strukturális alapok felhasználása nyilvánvalóan hozzájárult ehhez. Másodszorban sokszor előfordul, hogy ugyancsak két szigetről van szó, de mégis mi ez a kék? Tehát nem igazán tudják, hogy a kék zászló arancsillagokkal mit jelent. Az Azori Ben, szigeteken tudatosítani kell, hogy az EU-s források segítik a fejlődést. Zavart hogy az erre vonatkozó kommunikáció nem olyan szerencsés, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni. Például egy bölcsödében jártunk, csodálatos projekt, sok önkormányzat kívánna hasonlót európai forrásokkal épült fel, és ugyan a vezetőnő tudta, de fogalma nem volt arról, hogy mennyi pénzt költöttek az EU-s forrásokból. Nos, ez kár, hiszen Pont ez egy olyan projekt, ami nyilván sok ember számára használható lenne. Sokan használják az bölcsödét, és ha nem tudják, hogy honnan, miért, mi köze van ennek Európához, hát az bizony kár. Szóval azt szerettem volna csak, hogy egyszerűen megállapítsuk, kérjük, hogy a kommunikáció nyilvánvalóbb legyen, egyértelműbb legyen. A másik kérdés pedig a technológiai központban tett látogatásunkkal kapcsolatos. Ott is volt némi irritáció, meg kell, hogy mondjam. Nagyon sok mindent mondtak a, a finanszírozásról, de amikor rákérdeztünk, akkor csak azt mondták, hogy hát igen, de csak négy munkahelyet tudtak e, teremteni, ami azért furcsa. Sőt, kiderült, hogy e, nem is igazából stimmelt a dolog, mert nem értette a, a kérdést. Tehát e, ott vannak négyen, akik irányítják a technológiai központot, de nem ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy az volt, hogy az oda települő cégek összesen hány munkahelyet teremtettek. Aztán utána, amikor beszélgettünk a későbbiek során, már kiderült, hogy egyetlen egy vállalatnál volt 50 új munkahely azzal, hogy oda települhetett. Úgyhogy szerintem ami hiányzik, az egyfajta kommunikációs stratégia. Ez akkor is látható volt, amikor végül a polgármesterrel és a hivatal képviselőivel beszéltem. Nagyon éles, de teljesen jogosulatlanul kritizálták Európát hogy ez nem sikerül, az nem sikerül, és a, a mi bajunk, a mi hibánk, hogy nem építhetnek utakat, ami pedig bizonyíthatóan a portugál kormány döntése volt. Szóval igazából itt nagyon sok, minden, sok surlódás volt, és hogyha ilyen sok pénzt fordítunk egy ilyen külső, rendkívüli külső területre, akkor talán a kommunikációra többet kellene tudni fordítani, hogy ne csak a táblákon jelenjen meg, és, és hanem tudják, érezzék az emberek, hogy az Európai Unió igen erősen kész arra, hogy szolidaritás legyen, és ezt aktívan alkalmazza is. Nos, tehát ezt szerettem volna minden pozitívumával együtt, amit Omazsé úr és a kollega is most említett, elgondolkoztatott. Valami nem annyira pozitíva. Az emberek nem értik annyira. Thank you. Mr. Vaughan, the floor is yours. Yeah, thanks, yeah. Can I, I also uh, thank Mr. Omaji for the way. Köszönöm szépen Mazsi úrnak. A, a delegáció vezetését kiváló volt ez a delegáció. Sűrű volt a programunk, és igazából nem volt lehetőségünk arra, hogy a helyi kultúrát vagy a sört megismerjük, de azért megpróbáltuk élvezni az ott töltött estéket. Volt azért valami, ami meglepett. Az egyik hogy a, ugye meglátogatunk egy iskolát, és azt láttuk, hogy, hogy az Európai Uniós forrásokból ilyen projekteket finanszíroztak, de aztán láttunk egy, egy innovációs parkot, illetve más projekteket is. Tehát volt, volt azt is láttuk, hogy a pénzeket jó dolgokra fordították. Azonban inkább az inputra és az outputra összpontosítanak, nem pedig az eredményre és szerintem gyorsan föl kell hívni a figyelmüket ezeknek a területeknek arra, hogy a következő kohéziós politikai körben az eredményre, a teljesítményre szeretnénk központosítani. Tehát be kell mutatniuk, hogy, hogy hány munkahelyet teremtettek, milyen tréning lehetőségeket, képzési lehetőségeket biztosítottak, és ez hova vezetett, milyen munkahelyeket sikerült elérni velük. És a társfinanszírozási ráta a projektek esetében kb. 85%-os. Itt ismét a jövőre kellene tekinteni, és azt hiszem, hogy fenntarthatóbbá kellene tenni ezeket a projekteket. Aztán még egy gondolat, amelyet Konstanza is megemlített. Nem csak az iskolában, hanem a többi projekt esetében is meglepő volt, hogy a kedvezményezettek ö, nagy része vagy nem volt tudatában annak, hogy milyen eredményt hoztak az Európai Uniós alapok, vagy pedig a részleteket nem ismerték. Tehát nem tudták pontosan, hogy miről is szóltak ezek a projektek, illetve honnan jött a finanszírozás. Szerintem ezt mindenképpen fel kellene vetni, az Egyesült Királyságban a Brexit népszavazás keretében nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok projektet eh, meglátogattam, illetve végignéztem, és nagyon sokszor a kedvezményezettek nem tudták, hogy az Európai Unió finanszírozza ezeket a projekteket, még azok sem, akik eh, ebben részt vettek. Tehát itt nem csak az Azori szigetekről van szó, nem csak a legkülsőbb régiókról, hanem magában az Európai Unióban is problémát jelent. Ez szerintem erre oda kellene figyelni. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, Meletics úr. Thank you very much. I would Meletics asszony. Call the colleagues and Mr. Amarji, who lead our... Köszönöm szépen, és minden kollégának köszönöm ezt a delegációt. Valóban kiváló tapasztalat volt ez, nagyon jó volt megnézni, hogy, hogy hogyan is működnek ezek a projektek ott a helyszínen. Azt látom, hogy a kedvezményezettek szintjén a célkitűzések, az elérendő célok igazából homályosak. Gondolok itt például a könyvtára. Egy óriási épületet láttunk, egy kis sziget közepén. Fogalmuk sem volt arról, hogy hogyan akarják hasznosítani ezt az épületet, mit akarnak vele kezdeni, hogyan kívánják fejleszteni a sziget kulturális életét, illetve a kormány hogyan viszonyul ehhez. Tehát ez nagyon meglepett. Mm, pozitív meglepetés volt az, hogy amikor a, a kormány képviselővel beszéltünk, akkor, akkor elmondták, hogy 10-11 százalékos növekedési rátát tudnak felmutatni az elmúlt esztendőkre, és ez nagyon jó. Azt mondták, hogy a makrogazdasági kondicionitás semmilyen problémát nem jelent számukra, hiszen az Európai Unióból érkező források óriási segítséget nyújtanak, illetve afelé lökik őket, arra buzdítják őket, hogy még jobban teljesítsenek. Beszéltünk a, azokról a kérdésekről, amelyekről itt is most tárgyalunk a kohéziós politika kapcsán. Megállapodtunk abban, hogy bár a miniszterelnöknek semmilyen problémát nem jelent a makrogazdasági kondicionitás, mégis osztja azon véleményünket, hogy a kohéziós politikát nem jó ezekhez az elvekhez kapcsolni, a jelenlegi elveinkhez, úgyhogy ezt majd át kell beszélnünk. Őket kérdeztük arról, hogy mit gondolnak a kohéziós politika jövőjéről, kíváncsiak voltunk a véleményükre. Azt mondták, hasonló szabályokat szeretnének, de változást szeretnének látni. A gazdasági politikához való kapcsolását szeretnék megváltoztatni a kohéziós politikának. Köszönöm szépen, Veniszeroly úrnak adom meg a szót. Én nem voltam a delegációban, úgyhogy én kicsit később szeretnék majd hozzászólni a vitához. Uh, Köszönöm. Nos, először is uh, Mázsi úrnak én is köszönettel tartozom, hiszen kiválóan vezette ezt a delegációt. Egyetértek minden eddig elhangzott megjegyzéssel. Szerintem nagyon érdekes azt is látni, hogy hogyan uh, tehetjük láthatóvá az Európai Unió fellépéseit. De ez csak egy vélemény, ugyanúgy, mint az egyik polgármester véleménye, aki azt kérte, hogy szeretné, hogyha a közutakba beruházna az Európai Unió. Ez rendben van, de ez nem kapcsolódik a 2020 utáni politikai kerethez. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy nagyobb fokú tematikus koncentrációra lenne szükség. Nagyon meglepődtem azon, hogy alapvető infrastruktúrát finanszíroz az Európai Unió ezen a területen. Szerintem a tagállamok felelőssége az, hogy ezen a területen tevékenykedjenek, illetve az önkormányzatok feladata. Ez szerintem nem okos dolog például egy óvodát finanszírozni, hiszen ez a tagállam alapvető hatáskörébe, illetve kompetenciájához tartozik nem pedig az Európai Unió feladata, hiszen ez nem kapcsolódik közvetlenül az Európa 2020-as stratégiához, illetve nem is kapcsolódik ennek a sikeréhez. Ez a véleményem. Én ezt a következtetést vontam le. Figyeljünk oda arra, hogy mit mondanak az emberek. Az Európai parlament feladata, hogy a 2020, 2020 utáni időszakra a politikai keretet meghatározza az egész struktúrát. Hogyha valaki egy kérésnek, kérést hangoztat, egy kérést elmond, attól annak még nem kell eleget tenni. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr. Köszönöm. Azt hiszem, bölcs, hogyha fél éve periódusok közepén, végén az ember a periférikus területekre, külső területekre megy az óceánon túlra, általános általánosítani is lehet abból, amit e- hallottunk. Ugye képesek vagyunk-e arra, hogy azok, akik felhasználják a forrásainkat, látják a nagyobb képet, és vagy egyszerűen csak átveszik a pénzt, és csinálnak belőle valami jó dolgot. Ez egy strukturális politika kérdése. érezni a hatását, kettő-három, akár tíz évig. Nos, ez területen úgy gondolom valami fontos dolog hiányzik. Még hogyha ott vannak is a zászlón a csillagok, akkor sem biztos, hogy a fejekben is minden ott van. Azt hiszem, hogy úgy, ahogy most csináljuk a dolgokat, nem igazán sikerül helyi szinten a megfelelő szövetségeseket megtalálni nem tudunk beszélni az ő problémájukról, ő pozíciójukról. Úgyhogy nagyon jó az, hogy most lesz majd júniusban is lehetőségünk a közös vitában remélhetőleg arról, hogy általánosságban beszéljünk a, a megvalósíthatóságról, sőt, hát azt is mondhatom, hogy az EPP-ben előkészítettünk egy publikációt, az a címe, hogy hadd süssön a nap. Mert ugye pont erre gondolunk, annyi minden van, és, külön, és közvetlenül azután, hogy kifizetjük a számlát, már nem kommunikálunk a polgármesterekkel, senkivel. És hát ennek több szintje van, több szintű kommunikációra is van szükség. Ha a tagállamokra hárítjuk a felelősséget, mert nem töltötte be a szeretét, vagy bármi miatt, akkor csak egymást fogjuk vádolgatni. Egyfajta közös akcióra, tudatosításra van szükség. Nem tudom pontosan, hogy oldjuk meg, de hát nincs még lépés. A bizottsági akcióterv nem biztos, hogy ezt tartalmazza. A kohéziós politikáról beszél, a szociális alapokról, oktatásról. Lehet, hogy van egyfajta új megközelítés majd, vagy jön. De nagyon jó, köszönöm szépen, hogy ezt eh, felvetette ezt a kérdést, remek. Köszönöm én is. Köszönjük a vitát, köszönjük Omázsé úrnak a jelentést. Ez az egyik eh, példája annak, hogy a kohéziós politika mennyire határozott erőteljes Európában. És nekünk itt a regiben különösen fontos az, hogy a különböző szempontokat, az európai kohéziós politika különböző szempontjait Európa különböző pontjairól is halljuk. Ez jele, segíti majd a szakbizottságunk munkáját is a jövőben. Nagy hatással van rám, lenyűgöz, hogy csak két nap alatt annyi helyen jártak, annyi projektet láttak két szigeten, hihetetlen, hogy sikerült ezt meg csinálni. Nos, sikeres volt a misszió, és a Regi Szakbizottság delegációja is sikerre járt. Köszönjük ezt. Akkor most nézzük a következő napi rendi pontunkat. A Költségvetési Szakbizottság jelentésének véleményén dolgozunk a következő több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítéshez a 2020 utáni időszakra vonatkozik. A véleményt eh, összeállítottuk, ma pedig eh, Vón úrral tartunk egy vitát, aki az előadó. Vón urat kérem, hogy eh, a következő szakbizottsági ülés előtt, június 20-a előtt időben nyújtsa be a véleménytervezetet, hogy legyen időnk megbeszélni. Ezt most meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony. A következő több éves pénzügyi terv már itt van előttünk, költségvetés is szükséges a politikához. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy erről beszéljünk. Rengeteg dolgot kell megbeszélnünk a szakbizottságon belül is, és remélhetőleg majd a véleménytervezetben, amit, ahogy ön is mondta, a következő szakbizottsági ülésre benyújtok. Szeretném a véleményüket a következőkről hallani. Először is a költségvetés mérete. Mint mindig az MFF tárgyalásoknál óriási harc van a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között. Sajnos, mint mindig, erre most is fel kell készülni. Nagy-Britannia, illetve egy, az Egyesült Királyság most nem lesz ott a kedvezményezettek között, ami jó, de a több mint 10%-kal részesül a a befizetésekből, és akkor mi lesz a következő több éves pénzügyi tervben? Kevesebb lesz eh, a költségvetés, a forrás, vagy ha nem, akkor ki fogja azt megfizetni? Új finanszírozási rendszer lesz? Akarunk saját forrásokról beszélni? Szerintem igen, a Költségvetési Szakbizottság már régóta tárgyal erről. Az EU eh, saját forrásokat eh, mindig is előnyben részesítette a tagállamok hozzájárulásával szemben. A második a regionális politika allokációja. Mekkora összegeket kap a regionális politika? Legutóbb lényegesen csökkentették, fel kell megint erre készülni? Vagy készek vagyunk arra, hogy harcoljunk a, a regionális politikáért a költségvetésben is? a bizottsággal szemben, vagy másokkal szemben, aki a kohéziós politikára akarják átirányítani. Lehet, hogy egy teljesen új rendszer lesz a támogatásokról a hitel alapú rendszerre. Hajlandók vagyunk-e a kohéziós politikáért harcolni? a következő időszak megint 7 év legyen ez a következő pont. Megfelel ez a kohéziós politikának? Ugyanannak igen, de nem felel meg a parlamenti és a bizottsági terminusoknak. Hajlandók vagyunk-e valami mást elfogadni? 5 plusz 5-öt mondjuk. Az öt éves időpont után hajlandók vagyunk -e ezt elfogadni a következő pénzügyi terv részeként. Ez is egy kulcselem lesz a vitában. Másik, az, hogy mekkora rugalmasságot akarunk látni a következő több éves pénzügyi tervben a Költségvetési Szakbizottsággal általában egyetértek, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, hogy mozgatni lehessen a dolgokat, hogyha van valahol felesleg, akkor azt át lehessen irányítani egy olyan területre, ahol pénz van, ahol szükség van rá. De a regionális politikából, vagy hova? De ezt már most a jelenlegi időszakban is látni akarjuk, ahogy a legutóbbi rendszerben is például a kohéziós politikától elvettek forrásokat. Jó dolog a, rugsz, a, a rugalmasság, de meg kell nézni, hogy ezzel együtt hogyan lehet leállítani azt, hogy a kohéziós politikával egyszerűen elvegyék a pénzeket. A következő kérdés úgy gondolom az az, hogy mi legyen a saját költségekkel. Hogyha alulköltés van, akkor mi történjen? Kell, hogy legyen egy érv amellett, hogy maradjon a, a pénz a, az EU költségvetésben. Miért menne vissza a tagállamokhoz a pénz, a, pedig a jövő időszakban bizonyára el tudnánk költeni. Nos, úgy gondolom, hogy a következő pénzügyi tervben ilyen kérdéseket meg kell beszélni. Persze van egy sor konkrét kohéziás politikával kapcsolatos kérdés is, mint egyszerűsítés, és Eh, kohéziós politikánál mindig meg kell találni ennek a módját, az egyszerűsítésnek a módját, a kohéziós politika egyszerűsítését végig kell beszélni, az N plusz 1, N plusz 3-at, eh, vannak akik eh, az Európai Bírósághoz is akarnak menni. Azt hiszem, hogy az N plusz 1 kapcsolatban meg kell nézni, hogy mi lehet belőle, vagy visszatérünk az M plusz 2-re? Nagyon fontos kérdések ezek a vélemény szempontjából is. Úgyhogy szeretném, hogy a kollégák elmondanák, hogy mi mindent gondolnak erről. Egy sor egyéb dolog mellett, ami konkrétan a regionális politikához kapcsolódik, de egyelőre itt abba hagyom a felsorolást. A véleményemben úgy gondolom, hogy ha júniusban tárgyalni akarok erről, akkor mindenképpen lehetőséget kell adjak a kollégáknak a megjegyzésekre. Fontos, hogy a jelentés előtt én is tudjam a véleményeket. Köszönöm szépen. Árnyék előadók. Tomasics asszony. Jó. Igen. Pillanatnyilag nem tudjuk még, hogy az MFF mikor jön, de azt reméljük, hogy a tervek szerint fog haladni, mert ha nem, akkor lehetetlenség. Tehát az nem lehet, hogy először az MFF és utána a hét kohéziós program és a jelentés. A kohéziós jelentés ez év végén el kell, hogy készüljön, az MFF után. Az első dolog tehát az, hogy a bizottság előadja azt, megtegye az ő dolgát, és a parlamentnek erre nyomást kell gyakorolni. 2018-19 választási időszak, és ahogy ön is mondta, ott a Brexit, ami szintén nem könnyíti meg a dolgokat, sőt ellenkezőleg megnehezíti, hiszen a pénzügyi eredmények is ettől függnek. A periódus második az időszak második felében. Az első legfontosabb dolog az, hogy felgyorsítsunk. Európának sebességre van szüksége. az MFF-ben is sebességre van szükség. Minél tovább várunk, annál nagyobbak lesznek a problémák. Ez az első. A második pedig, itt van a Westfál jelentés, megvannak, mi megfogalmaztuk a magunk építő elemeit, nem kell ezeket most megismételjük. De általánosságban, hogyha nem ragadjuk meg a lehetőséget, és nem beszélünk a kohézióról, mint olyanról az európai fejlődés mostani szakaszában, akkor azt fogjuk látni, hogy az integrációt ugyan segíti bizonyos formában a kohézió, hogy bizonyos régiók és országok felzárkózzanak, de, a, de látjuk, mi történt a kommunizmus után, a volt az új tagállamokban. Rengeteg támogatást kaptak, hogy hogyan szervezzenek. Tapasztalat megoldás, megosztás volt a helyi önkormányzatokat, hogyan lehet felállítani együttműködés azért érintettek között a partnerségi erv, a többszintű irányítás, amiket mi vezettünk oda be, és akkor a szerződés alapelveit kezdték el piszkálgatni. Nos, úgy gondolom, hogy ha ezt hangsúlyozzuk, akkor el kell utasítsuk azt, hogy Európának több sebességre van szüksége. A nagy sebesség az ugye a winner takes it all, minden a győztesé. Vannak olyan országok, akik ezt javasolják. De a többiről de többit nem tudom. Mi az a, a kínaiaké lesz? Akik mindent megvesznek? Mindent. A legszörnyűbb dolgokat. Ez lenne Európa? Nem. Ez nem Európa. Nem ez az az Európa, amiről itt mi beszélünk. Tehát alternatívákat kell felmutatni, alapvető mozgásokat a kohézió mögött látni kell. És ez még téma. Ez azt tükrözi, hogy eh, hogyan hogy hogyan fogjuk az új többéves pénzügyi tervet felosztani. Mert ha új prioritások, új címek lesznek benne, külső határok, migráció, biztonság, növekedés, munkahelyek. Jó, de eddig megvoltak a magunk címei. A, region, a régióknak egy átfogó megközelítése volt. A növekedés jelentős része a kohéziós politikából kapott támogatást nagyon érdekes áttörés volt, amit ebben a pénzügyi tervben elértünk. És annak a közepén tartunk most csak. Tehát ha bárkinek meg kellene védeni ezt, akkor mi tudjuk, a mi szakbizottságunk tudja bemutatni az eredményeket. Mi tudjuk az összes többivel szemben a legnagyobb foglalkoztatás kultúra. Ezeket a dolgokat mi is fel tudjuk mutatni, és ez nem technikai kérdés, hanem elvek kérdése. A harmadik megjegyzésem pedig egy kicsit a holland helyzet, a saját helyzetem. A kormányom nem a kohézió miatt, de több pénzt akar, és nyilván úgy gondolom nagyon fontos eszközök és mechanizmusok vannak. A piaci szakosodás, a tudásfelhasználás, a tegnap a bioalapú gazdaságról beszéltünk, de egy sor egyéb van, autóipar, ahol az információ megosztással, az európai pénzek felhasználásával Európa egészét magunkkal lehet vinni. Ez egy nagyon fontos eszköz. Persze, ez a logikus válasz arra, hogy minden azért, aki nyer és nem csak pénzügyi értelemben, hanem az emberek fejében is ez van, a képességekben, a tudásban, hogy képesek az új IKT alapú, fenntartható körforgásos gazdálkodásban dolgozni. Tehát nagyon nagy figyelmet kell a kutatásfejlesztés kapcsolatára irányítani a Horizon 2020-ra, és a regionális területi együttműködésre. Az elnökünk is komolyan dolgozott a területi dimenzión az elmúlt években. Nos, úgy gondolom, hogy nagyobb támogatásra lehet, lehet még mód, és úgy gondolom, hogy az intézkedések és az MFF interregionális városok közti együttműködésben kimondottan fontos lehet. Ez egy picit enyhíti a kemény valóságot, a kemény gazdasági valóságot és az intézkedéseinknek itt kell működnie. Szerintem ez a jövőben sokkal fontosabb lesz. Valami olyasmi, amiről már dolgoztunk, és ahol Miltenberg kollega is említette, bizonyos témákra kell koncentrálnunk, amelyek fontosabb. Ezen a héten Helsinki-ben egy hatalmas konferenciát tartanak a, az okos szakosodás, okos régiók, a smart régiók, a, az európai többletérték láthatóságáról. Nos, ez az a fajta vita, ami szerintem talán az egyik sikertényező lehet a kohézióban is. Mit adunk? borítékokat, hogy azt arra költsék, amit akarnak, vagy pedig egy sokkal nagyobb kép, sokkal nagyobb program van. Nos, hát ez csak egy megjegyzés volt, szóval húzzunk bele. Köszönjük, Tomasics asszony. Kap szót. Köszönöm szépen. A struktúrpolitika az elmúlt évtizedekben az EU fő beruházási befektetési politikájává vált, és az Unió általános politikai céljaivá természetesen az európai szerződésekben meghatározott célokkal együtt. 2020 után a kohéziós politikának ezeket a célokat kell folytatnia, és minden tagállamban követni kell ezt. Semmi sem gyengítheti ezt a kohéziós politikát, és az új kihívások is megfelelő forrásokat kell, hogy kapjanak. A pénzügyi tervezésben hiányosságok vannak, és a végrehajtásban is óriási elmaradások adósságokat eredményeztek a legutóbbi pén- ö, több éves pénzügyi keretből ezeket a mostaniba is áthoztuk. A 2014-2020-asba és ugyanez a jövőben is előfordulhat. Korlátozhatja, sőt lehetetlenné teheti a növekedést. Kimondottan fontos, hogy megtaláljuk a strukturális megoldásokat még a mostani több éves pénzügyi keret véglegesítését megelőzően. Az új pénzügyi kereteket mi hamarabb meg kell határozni, hogy a következőről már megkezdhetjük a tárgyalásokat, és 2020. január 1 -e előtt a munkát elindítsuk. Nyilvánvalóan az előző időszakok adósság felhalmozódását is el lehet ezzel kerülni. Egyfajta normatív stabilitásra is szükség van a szabályok folyamatos alkalmazására és a finanszírozás hatékonyabbá tételére. A szabályok valóban segíthetik az EU források hatékony felhasználását, és ezért azt kérem a bizottságtól, hogy a következő több éves pénzügyi keretekben mindent tegyenek meg, különösen a, a, a közterületeken. Köszönöm. A következő árnyék előadója én vagyok. Egy pár szót csak hadd mondjak az első vitáról. Először is köszönöm szépen azt a listát, a prezentációban a legfontosabb pontokat mind megemlítette. Teljes mértékben támogatom ezt a megközelítést. We have less money uh, for the future period, what we expect. A követ jövőben időszakban lehet, hogy kevesebb pénzünk lesz, mint amire számítunk. Másképp is beszedhetünk európai pénzeket. Valószínűleg kevesebb pénzünk lesz, mint eddig, és mint amire számítottunk. Ha ez így lesz, akkor a legfontosabb prioritásokra kell koncentrálni, és különösen fontos lesz, hogy a növekedés, munkahelyteremtés, versenyképesség szent háromságánál maradjunk az európai gazdaságban, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve az erőforrás hatékonyság is eh, meg kell, hogy jelenjen, illetve a jövőbeni költségvetés eh, MMF eh, megfelelő rugalmasságára is szükség van ahhoz, hogy ezekre mind tudjunk választ adni, de hát ezek, a, ezeknek a problémáknak foglalkozniuk kell. az európai polgárok biztonságával is. Ez egy elkerülhetetlen kérdés. Remélem, hogy a kohéziós politikában ezek mind megjelenhetnek, mert a kohéziós politika tapasztalatai alapján láthatjuk, tudhatjuk, hogy ez az egyik olyan szakpolitika, amely az európai Unió előtt álló kívásokra megoldást adhat, ha rugalmas az MFF, ha rugalmas és elég a kohéziós politikában a pénz, akkor talán e, továbbra is sikeresen folytathatjuk az eddigi munkánkat ezen a szakterületen. Az Európai szemeszterhez igenis kapcsolódhatunk, és főként az ország specifikus ajánlások tekintetében, melyek az európai szemeszterben szerepelnek a kohéziós politika előzetes kondicionalitása, illetve egy újfajta modell, a gazdasági fejlődés, az adott tagállam gazdasági fejlődése, illetve a kohéziós politikán belüli támogatás között. Teljesen egyetértek önökkel az egyszerűsítés, a rugalmasság témájában a szinergiát is megemlíteném. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a politikánk, szakpolitikánk és az Európai Unió más eszközei között. Ami a struktúrális alapokat illeti, fontos, hogy rugalmasabbak és kreatívabbak legyünk, amikor ezen eszközzel élünk. Az MFF hány évre vonatkozzon, lehet, hogy az 5 plusz 5-ös formulát érdemes lenne elfogadni annak érdekében, hogy az MFF-et fél időben könnyen felül tudjuk vizsgálni, és ez lehetőséget nyújt majd számunkra arra is, hogy az igazi kihívásokra is megoldást adhassunk. Köszönöm a támogatásokat, és nagyon örülök annak, hogy alapvetően hasonlóan gondolkodunk. Demátó asszony, következő adó, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam is. Nagyon érdeklődöm az iránt, hogy mi lesz 2020 után. brit kollega talán segíthet nekünk abban, hogy előre tekintsünk a jövőbe. A Brexit tárgyalások még ugyan nem kezdődtek el, de az EU és az Egyesült Királyság között előbb-utóbb megállapodás születik, majd reméljük majd, ha józanész eh, felülkerekedik, és eh, mindkét részről az állampolgárok érdekeit tartjuk szem előtt. Jó lenne, hogyha nem a kohéziós politika lenne a Brexit első áldozata. A gazdasági, szociális kohézióról beszélünk, illetve területi kohézióról. Ezt nem áshatja mindezt alá, a kohéziós politikára nem lehet befolyással más teljesen független téma. A régiók bizottságától és más érintett szereplőktől komoly input érkezik. Itt a Regi szakbizottságban láttuk azt, hogy a kohéziós politika jövője eh, az bizony egy rögös út lesz. A társfinanszírozás nagyban meghatározza majd a deficit arányát. A szakbizottságban megszavaztak egyébként ezt a javaslatot. Jó lenne, hogyha az egész parlament is eh, megszavazza majd ezt. Remélem, hogy a kollégák megfelelően bátrak lesznek, és a regionális és eh, helyi önkormányzatok témájában meg lesz a bátorságunk ahhoz, hogy a pénzügyi makrokondicionalitás elvárását igenis negatívan negatív szavakkal illessük, hogyha ezt megérdemli. A kohéziós politika az uniós eszköztárban az egyik legfontosabb eszköz. A Juncker terv nem szabad, hogy megakadályozza bennünket abban, hogy a helyi és a regionális szervekhez közelebb kerüljünk. Alapvetően erre vonatkoznak majd a javaslataink. Köszönjük, Omási úr kap szót Merci. Köszönöm szépen. Árnyék előadóként szólnék hozzá a GUE nevében. Köszönöm az előadó bevezetőjét, több témában is egyetértünk. Persze vannak olyan dolgok is, amiben nem értünk egyet. Először is az európai politikák egészét újra kell gondolni. Ebben a pénzügyi kontextusban tehát újra kell ezt gondolni. Mindig felmerül bennem a kérdés, hogy a kohéziós politika és általában az uniós politikák összessége között miért ezt a politikát emegyek a legjobban és legigazságtalanabban. Miközben ez az a szakpolitika, amely a régiókban enyhítette a 2008-as gazdasági válság borzasztó következményeit, és vannak olyan e- európai politikák, amelyek ennek az ellenkezőjét teszik, a munkahelyeket tesznek tönkre. Pont a kohéziós politika az, amely a kereskedelmi megállapodások és szabadkereskedelmi egyezmények rettenetes hatásait enyhítik. Miért van az, hogy mégis ennyire támadják ezt? Ezt azt hiszem végig kellene gondolnunk. Úgy véljük, hogy a kohéziós politikának meg kell maradnia egy nagy szolidaritási politikának. Mert társ nincsen a kohéziós politika a szolidaritás szakpolitikája az Európai Unióban. És amit Donato kollégina az ima, imént mondott, nem szabad hagyni, hogy a pénzügyi eszközök számának növekedése valóban kiürítse a kohéziós politikát, vagy megnehezítse ennek az alkalmazását. Az európai szemeszter és az ország specifikus ajánlások könnyen oda vezethetnek, hogy a nagy szolidaritási politikából, a kézős politikából nem sok minden marad. Nos, ezek az alapelvek. Elleneznünk kell, ahogy azt megtettük eddig is a makrogazdasági kondicionalitás bevezetését, amely teljesen szembe megy a kohéziós politika alap gondolatával. Volt némi, hanem is túl sok bátorság bennünk a struktúrált párbeszéd során, de legyen bennünk elég bátorság, hogy a sarkunkra álljunk, és a lehető legjobb módon előkészítsük a 2020 utáni pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat. És felkezd mindenkinek nyitni a szemét, hogy valóban nem következetesek, hogy saját belső ellentmondásokba keverednek. Oda kell nagyon figyelni az Európai Tanácsra, nem tudja ugyanis senki, hogy merre billen majd az egyensúly. A kohézió pártiak kerülnek majd ki győztesen, vagy ez a mai válság hiszen az Európai Unió egész jövőjét eh, gondoljuk most újra, nem csak a Brexitre gondolok, hanem a eh, több országban a választások során is megmutatkozott ez. Esetleg alfelé mozdulunk majd el, hogy eh, újra nacionalizáljuk egyes ezeket a politikákat, és ez megkérdőjelezni azt a kohéziós politikát, amely a legfontosabb közösségi politika. Az agrár politika az egyharmadát adja az uniós költségvetésnek, a közös politika a másik egyharmadát. El tudjuk azt fogadni, hogy ez újra tagállami hatáskörbe kerüljön? Mi itt a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban nekünk kutyakötelességünk felkészülni a harcra, felkészülni arra, hogy legyen e, bátors, bátorságunk ahhoz, hogy például a jövő héten a plenárison e, az államadóság kiszemítés szabályaival szembe szálljunk. Végezetül elnök asszony, hogy igazságtalanul kritizálják a kohéziós politikát, ezt említettem. Ugyanakkor az új kihívásokra, az új célokra nekünk is, az új válságokra nekünk is reagálnunk kell. Hogyha nem a kohéziós politika segít, akkor ki fog segíteni? Valószínűleg senki. A menekült ügyi válság során is a kohéziós politikán belül próbálunk választ adni. A legrosszabb számunkra ugyanakkor az, hogy a kohéziós politika annak az eszközé válik, hogy a strukturális reformokat előbozdítsák amit mi nem akarunk, és amely veszélybe sodorja, vagy nehéz helyzetbe hozza az európai régiókat és tagállamokat. Így tehát fel kell készülnünk erre a harcra, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egy kohóziós politika valóban szolidaritásra épülő nagy politika maradjon. Ez a harc vár ránk, erre fel kell készülnünk. Köszönjük szépen, Presso asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Célom az, hogy a pénzügyi keret kérdéseivel foglalkozom. Nos, a kohézia, kohéziós politika kapcsán ugye jelentés készült, ezekre most nem kell kitérnem. Nagyon fontos, hogy végig gondoljuk az álláspontunkat, hogy hogyan is képzeljük el az MFF jövőjét. A, al 5 più 5 e che quindi si eh, renda più eh... Az 5 plusz 5-ös álláspontot szeretnénk megvalósítani. Ez a célunk illetve programozási időszakot és megfelelően igazítani kívánjuk a, a stratégiához. Vannak olyanok, amelyek hosszabb időt vesznek igénybe, vannak olyanok, amelyek pedig kevesebbet. Egy hivatalos kéréssel fordulnék a bizottsághoz, ez pedig arra vonatkozik, hogy mutassák be, hogy az Egyesült Királyság kilépésével hogyan változik a kohéziós politika? Erre vonatkozóan statisztikákat szeretnék látni. Itt az input és az output is módosul, hiszen az Egyesült Királyság a források kedvezményezetje is. Ez azt jelenti, hogy változnak az adatok, ez pedig hatással lesz majd a régiókra. Fontos, hogy teljes képet lássunk, látnunk kell, hogy milyen kohéziós politikai szükségletek vannak a Brexit utáni időszakban. Természetesen, ami a pénzügyi keretet illeti, az Egyesült Királysággal történő megállapodások, megállapodások esetében figyelembe kell venni a folyamatban lévő kifizetéseket, illetve kötelezettségvállalásokat, tehát azokat a kifizetési kötelezettségvállalásokat, amelyek a Brexit tárgyalások előtt már megszülettek. Ami a költségvetést illeti, több forrásra van szükség, illetve új célkitűzésekre. Tudjuk, hogy ott a közös védelmi politika, erről sokat beszélünk. Nagyon sok ötlet fölmerült az elmúlt esztendőkben, azonban ezek számára nem biztosítottuk eddig a megfelelő forrásokat. Lehet, hogy más, más politikai ágazatok felé kacsingatnak, és itt gyakran áldozatul esik a kohéziós politika. Szerintem erre oda kell figyelni. Ami pedig a saját erőforrások kérdését illeti, fontos, hogy azonosítsuk azokat az, a forrásokat, amelyek nem érintik közvetlenül az állampolgárokat, de ezek olyan források, amelyeket felhasználhatunk például a COP21, tehát a Párizsi megállapodás célkitűzéseinek megvalósítására, illetve a külső piaci feltételeket is szem előtt kell tartani. Aiuti di Stato a Gogo alle proprie imprese creando problemi di competitività. Gyakran látjuk, hogy a harmadik országok nem megfelelő magatartást tanúsítanak, szabálytalanul támogatnak bizonyos ipari termékeket vagy ágazatokat, és aztán ott van a pénzügyi tranzakciós adó kérdése is. Természetesen ez is érintheti az Európai Uniós állampolgárokat, hiszen ez forrásokat biztosíthat számukra. Meg kell tehát vizsgálnunk az új politikák számára biztosítandó forrásokat. Itt főleg a saját forrásokat kellene föltérképezni, erre kellene összpontosítani, és nem pedig átcsoportosítani forrásokat más politikákról. Itt most például a régiókra gondolok, nem fogok részletekbe bocsátkozni, hiszen kevés az időnk. De azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy jó lenne, ha további források lennének, és ezeket a további forrásokat fel kell tárni. A saját erőforrásokra kell összpontosítani, ahogy elmondtam nem pedig a már költségvetésben szereplő források átcsoportosítását kell szem előtt tartani. Tehát új forrásokra van szükség. Hogyha az MFF jövőjére gondolkodunk, akkor szerintem ez, ez létfontosságú. Sem értelme sincs vitázni olyanokkal, akiknek nincs pénzük nem mondhatjuk azt, hogy nekem sincs, akkor elveszem tőled, ez csak problémákhoz vezet. Gondoljunk csak a kapra. A jelenlegi politikákból csoportosítunk át forrásokat. Szerintem a saját forrásokat kellene föltárni, azokat kellene megvizsgálni, azokat, amelyek nincsenek negatív hatással az európai állampolgárokra, de mégis védelmet biztosíthatnak számukra. Tehát az érdekeiket megvédhetjük. Ezeket, ezekben egyeztünk meg, ezekben a gondolatokban állapodtunk meg. Fontos az ellenőrzés, és fontos az is, hogy az éghajlatváltozás területén beruházások történjenek. Látjuk a gazdasági és társadalmi dömping problémáját, ennek mindenképpen gátat kell szabni, és itt a nem Európai Uniós országok feladata, illetve annak teljesítése nagyon fontos. Nagyon remélem, hogy az állampolgárok és a tagállamok támogatják majd a megközelítésünket. Továbbra is kiállok a kohéziós politika mellett, de új politikákat kell kialakítanunk, ahogyan elmondtam, és ehhez friss forrásokra van szükség. Különben megvan annak a kockázata, hogy ezek a politikák csak akkor valósulnak meg, hogyha a kohéziós politikából csoportosítunk át forrásokat, tehát áldozatul esik a kohéziós politika. Szerintem át kell ezt gondolni, főleg az elmúlt évek válságainak tekintetében, de ezeket a célkitűzéseket nem szabad föladni. Egyetértek önnel, az európai szemeszterhez kellene kapcsolnunk ezeket a projekteket, illetve az Európai Unió általános célkitűzéseihez. De nagyon fontos, hogy bizonyos mértékű autonómiát biztosítsunk, és itt ismét csak a, a saját erőforrásokra kell odafigyelnünk. Ezekre kell összpontosítani, különben csak a legszegényebb régiókra jut majd pénzünk, a nagyobb mértékű versenyképességet pedig nem tudjuk fellendíteni, pedig ez létfontosságú a, a közepes fejlettségű régiók számára. Ott a beruházásokat, a befektetéseket kellene föllendíteni. Fontos, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amelyben ezt megtehetjük, és itt a költségvetésnek biztosítania kell ezeket a forrásokat. Tehát ezt szeretném tisztázni, ebben szeretnék tisztán látni. E eh, és aztán ott az eurozóna költségvetése, ami ugyan nem tartozik közvetlenül ezen szakbizottság égisze alá, de de Ebben az esetben egy olyan költségvetésről beszélünk, amely esetleg versenyre kell a kohéziós politikai költségvetéssel. Ismét a saját erőforrásokat hangsúlyoznám. Erre kell építenünk a politikánkat, nem pedig új, nem pedig innen kell átcsoportosítani forrásokat. Köszönjük, szörnyű következik. Igen, köszönöm, egy-két megjegyzéssel élnék. Bízom abban, hogy Derek a megfelelő irányba vezet majd bennünket. Bízom a kohéziós politika területén elért tapasztalataiban. Mostanában nagyon sok eszmecserét folytatok a saját országom régióival, és azt látom, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy kevesebb pénzünk lesz, tehát intelligensebb munkamódszert kell kialakítanunk, és ez szerintem nagyon jó megközelítés. Tehát ezt kérik a svéd kormánytól, találjunk intelligensebb, okosabb munkamódszert. Nem mondhatjuk mi sem azt, hogy az Egyesült Királyság kilép, 10%-ot, 10%-kal járulnak hozzá a költségvetéshez, nos, akkor ezt a többi tagállamnak kell átvenni. Ezt nem tehetjük meg. Tehát abból kell kiindulnunk, hogy kevesebb pénzünk lesz, tehát okosabban, intelligensebben kell gondolkodnunk. Van egy-két gondolatom erre vonatkozóan, van egy-két javaslatom, amelyet majd szívesen megosztom önökkel, de azt kell kérnem a bizottságtól, hogy a különböző főigazgatóságok szorosabban működjenek együtt. Például a stratégiai kérdések tekintetében igen, a nemzeti forrásokat, a saját erőforrásokat és a különböző európai forrásokat is föl kell használni ugyanarra a célra, a regionális ö, fejlesztésre. A szociális alap, az FC, a regionális fejlesztés alap, tehát ugyanazokat a, a, ugyanarra a célra több forrást föl lehet használni. a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés politikáját mindenképpen szem előtt kell tartani. Tehát induljunk ki abból, hogy kevesebb pénzünk lesz, ez a legfontosabb üzenetem ebben a jelenlegi helyzetben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Maletics azt, hogy megadom a szót. Köszönöm. Amikor a 2020 utáni MFF-ről beszélünk, rengeteg kérdés van a méret, a tartalom, az időtartam, új prioritások, egy sor dolog nem bizonyos még, és nem tudjuk, hogy mikor válnak bizonyossá még. Akkor is, amikor erről a, a pénzügyi tervről beszélünk a Brexit kapcsán, akkor sem tudjuk, hogy mi fog történni, mert vannak olyan kollégák a Költségvetési Szakbizottságban, akik azt mondják, hogy meg kell hosszabbítani két évvel az MFF-et, akkor a, köt, a következő nem tudjuk mikor indul el, szóval még vita alatt van rengeteg dolog, és ez nem jó a kohéziós politikára. Az idő ugyanis nem nekünk dolgozik. Ahogy Lambert kollega mondta, sebességre van gyors döntésre van szükség a jövőbeni kohéziós politika tartalmáról. Ezért örülök, hogy itt vannak az építőelemek, az építőblokkok. A parlament álláspontja már megvan tehát. Most partnerségben kellene dolgoznunk a tagállamokkal, hogy azt lássuk, hogy mi a, hogy mi a mi álláspontunk. Még akkor is, hogyha bizonytalan, mit gondolunk a kohéziós politikáról, és eh, akkor, amikor a, az új eh, pénzügyi keretekről és a kohéziós politikáról beszélünk, akkor is új stratégiáról gondolunk, gondolkozunk az Európa 2030 és a prioritásokról, amelyek az új MFF-hez kapcsolódnak és a kohéziós eh, politikához, és arról is, hogy milyen formában. De nem várhatjuk meg hogy a kohéziós politikáról az MFF után döntsünk, csak még akkor sem, hogyha eddig ez volt a gyakorlat. A Brexit miatt sem, és minden egyéb folyamat miatt sem, amelyek megkérdőjelezik a jelenlegi politikákat. Nos, az Európai Bizottsággal együtt meg kell tudni határozni A teljesítményorientáció, szinergia más eszközökkel, ezt mind meg kell határozni, majd ezután dönteni kell a pénzügyi eszközökről, a, a támogatások végrehajtásáról, és el kell kezdeni a szabályozói ke- keretek kidolgozását a kohéziós politikához, annak érdekében, hogy minden stratégiai dokumentumot elkezdhessünk a projekteket előkészíthessük, hogy készen álljunk az új periódusban a végrehajtása. Enélkül megint csak bukdácsolnánk úgy, ahogy most, hogy olyan intézkedéseket hozunk, ami igazából nem hozza meg a gyümölcsét. Köszönöm. Ha más nincs, akkor eh, megadom Gélen úrnak a szót a bizottság nevében. Madam, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a bizottság nevében elmondhatom, hogy üdvözöljük ezt a vitát. Vón úr úgy gondolom egy sor rendkívül mélyre vágó kérdést említett, a legtöbbjükkel már sokat találkoztunk. Néhány dolgot említenék, és azzal kezdem, hogy ez tulajdonképpen az Európa jövőjének egészére vonatkozó reflexiós időszak, és eh, a fokozatosan haladunk. Az egyik legfontosabb a vitában az EU finanszírozására vonatkozó reflexiós dokumentum, amit Kreco és Öttinger biztosok együtt dolgoznak ki, és június 28-án teszik közzé. Juncker elnök ezt követően a, az unió helyzetéből kiindulva meghatározza a következő lépéseket és az eddigi eredményeket. A szándék az, hogy a tanács a következtetéseket ez év végéig megfogalmazza, és ez tulajdonképpen már a kereteit is jelentené a, ennek a reflekciós időszaknak. A kohéziós politika sajátosságairól egy-két dolgot szeretnék A vitában azt hiszem, mint mindig az egyszerűsítésről beszélünk most is. Azt hiszem, hogy ha szabad határozottan kifejeznem magam, nagyon komolyan kell venni. Sokkal rövidebb, sokkal világosabb, sokkal tisztább szabályozásra van szükség, ami nagyobb rugalmasságot is ad majd a teljesítés szempontjából. Egy-két példát mondanék. A jelenlegi jogszabályban van egy bekezdés, ami azt határozza meg, hogy mi az, hogy dokumentum. Nem tudom, hogy például erre tényleg szükség van. Van egy bekezdés, ami meghatározza, hogy mi az Európai Beruházási Bank, eh, az Európai Befektetési Bank. Azt hiszem, ezt is mindannyian tudjuk. És Van Nesterről úr is említette, nagyon erősen, határozottan meg kell nézni, milyen korlátozások vannak a régiók és a, a csoportok közötti együttműködés útjában, a programok útjában, mert minél több programról beszélünk, annál inkább halljuk, hogy a jelenlegi jogszabályok akadályozzák, nem pedig ösztönzik ezt. Ezeket kell tehát megnézni. Tehát le egyszerűbb, világosabb kereteket kell adni, amiről rövidebben lehet tárgyalni is de ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb felelőssége lesz a régióknak és a tagállamoknak, hogy teljesítsenek, mert nem lehet mindent fekete-fehéren jogszabályban meghatározni, és nem is kell. De ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tagállamoknak és a régióknak kell a teljesítés felelősségét magukra vállalni. Azaz, nem lesz minden esetben előre kész válaszunk. Nos, ezt a felelősséget pedig vállalni kell, meg kell ragadni, és úgy gondolom, hogy ahogy Maletis is asszony is említette a végén, nem kerülhetünk jövő programozási időszak hasonló időszakában végig, hogy a, a teljes költségvetés háromnegyedénél a, csak három vagy négy százalékát költsük el a forrásoknak, mert legutóbb bizony ez történt. Gyorsabban, jobban kell indítani, és ennek egy része a szabályozás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, értjük. Kezdjük érteni, hogy a bizottság dolgozik, előkészít vagy reflektál dokumentumokra, és június végén fogjuk az elsőt megkapni. Helyesen értettem? Igen. Jó, akkor ez lesz a folyamat. Vón úr, nem tudom, hogy le akarja ez zárni a vitát. Köszönöm elnök asszony. Nagyon izgalmas, érdekes vita volt ez. És egy-két fontos témára ha újra felhívták a figyelmet, illetve egy-két újdonságot is hallottam. Most nem fogok egyesével végigmenni rajtuk, mert olyan sok volt, ezért Valóban eh, Van Nistelrooy úrnak igaza van, minél hamarabb megállapodunk az MFF-ről, annál eh, jobb, de a végrehajtás során nyilván egy új program elején mindig késedelem van, hogyha ezt fel tudjuk gyorsítani, az mindenkinek jó. A kollégák között több témában azt hiszem, hogy eh, egyetértés van. Az 5 plusz 5 évről beszéltünk, a saját források tekintetében is vannak félreértések. Az egyszerűsítésre sokan felhívták a figyelmet, ez ügyben is egyetértünk, az Európai Bizottság is felismeri. Ennek az igényét persze egyszerűsíteni kell, a kezdvezményezettek, az és hatóságok a régiók számára, mindenki számára fontos, hogy valóban egyszerűsödjenek a dolgok. Ehhez azonban ez az előfeltétele annak, hogy a kohéziós politika jövőben is fontos maradjon a költségvetést, illetően hogy mennyi, mekkora lesz a költségvetés, erről beszéltünk, a saját források rendszerére át kellene állni, a kohéziós politika részesedését meg kell védeni. Lambert is említette, hogy a kohéziós politika sikerével kell meg mutatnunk ezt, és Lambert azt is mondta, hogy a kohéziós politika segíti az Európai Uniót abban, hogy más programokat, más politikákat is megvalósítsanak. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Minden Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió más céljait is kiszolgálja a kohéziós politika. Ez nagyon sokat segíthet nekünk abban, hogy eh, megvédjük a közös politikát. Hogyha mindenkinek az, eh, mindenki által elmondott véleményeket figyelembe veszem, akkor nagyon hosszú lesz a jelentés, de hát nyilván megpróbálom azért a lehető legrövidebbre fogni. Köszönöm szépen! A júniusi ülésünkre várjuk tehát a véleménytervezetet. Köszönöm ezt! A vitát a következő napi rendi pontra térünk át. A területi tipológiák hangzatos címet viselő napirendi pontról van szó. A híres hírhet NAC besorolásokról van szó. Ezekről már mindenki hallott. A jelenlegi NAC besorolása területi tipológiákat nem tartalmazza, városi, vidéki, partmenti és más típusú területek nem kerülnek ide. Bár mi itt a vitákban használjuk ezeket a szavakat, de ebben a statisztikai célterületi egységek tipológiájában egyelőre ezek a fajta területi tipológiák nem szerepelnek. Az első ilyen eszmecserére az áprilisi ülésünkön került sor. At that time the representative of the... Az Európai Bizottság képviselője akkor elmagyarázta, hogy mi a célja ennek. Az eredeti álláspontunk az volt, hogy ez egy technikai jellegű, egyáltalán nem vitatott javaslat, és hogy egy egyszerűsített eljárásban kellene ezt elfogadni. Most másodjára beszélünk erről a témáról, azért, mert a tanács munkacsoport szinten elfogadta az álláspontját, és azt javasolja a korepernek, hogy módosítson az eredeti javaslatom. A tanács módosító javaslatai egy öt éves megújuló delegáció szeretne, beszámolási kötelezettséggel persze másodszorban, a delegált aktusokkal kapcsolatos megfogalmazás arra utal, hogy az Európai Bizottság a régiók hivatalos listáján statisztikai jogból nem változtathat azért, hogy a tagállami valóság változását így mm, valahogy lekövesse. A találásban, tehát ezt a két módosítást javasolja a munkacsoport, az Európai Bizottság számára a javasolt bizottságok hát igencsak kényesek, ezért arra kértük az Európai Bizottságot, jöjjön el közénk és válaszoljon az esetleges felmerülő kérdésekre ezzel kapcsolatban. A bizottsági szakértőkkel kezdem, aztán pedig majd az árnyék előadóknak adjuk meg a szót. Aztán pedig majd el kell döntenünk, hogy mi, ez, mi álláspontunk ez ügyben. A triológuson akarunk-e változtatni a javaslaton, vagy sem. Megadom a szót Seifer úrnak. Okay, Thank you very much. Parancsoljon, köszönöm szépen elnök asszony. Valóban erről a témáról a tanácsban, már elég, a tanácsi munkacsoportban hosszasan és alaposan egyeztettünk, és valóban három fő változás volt. Az első, amit nem említett, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de Ez egy statisztikai jellegű kezdeményezés, szakpolitikát igazából nem érint. Az eredeti javaslatban azt mondtuk, hogy szakpolitikai döntések meghozatalának elősegítése a cél. Aztán ez kikerült a szövegből vagy a javaslatból, mert valóban nem akarjuk ezt semmiféle módon, semmi politikai döntést, szakpolitikai döntést ezzel a kezdeményezéssel megelőlegezni. A második, a bizottság részéről ezzel nincs is probléma, mert ez eh, a változáshoz kapcsolódik, és ezt mindig a tagállamoktól kapott információ alapján tesszük, és a tagállamokkal ez ilyen típusú eh, változásokról mindig eh, tárgyalunk, egyeztetünk, ezt a tanácsi munkacsoport javaslat is világosan eh, rámutat erre. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban komoly nehézségek vagy fenntartások nincsenek is. Az öt éves időszak, ez a harmadik elem, nos a bizottság részéről ez ügyben semleges az álláspontunk. Az Európai Bizottság számára ez az öt, öt év alapvetően elfogadható. Mi határozatlan időtartamot javasoltunk, de hát majd a parlament dolga, hogy állást foglaljon ez ügyben. Köszönöm. Szeretném valamit hozzáfűzni? Köszönöm, köszönjük szépen. Na hát. Ez megint egy olyan dosszi, amiről azt reméltük rögtön az elején, hogy zöggenőmentes lesz, de hát úgy tűnik, hogy nem. Az árnyék előadókat és a jelenlévő kollégákat kérem, hogy oszták meg velünk az álláspontukat, aztán majd el kell döntenünk, hogy ez ügyben mi lesz a parlament álláspontja, talán ez lenne a legjobb. Szeretne valaki valamit mondani ezen a ponton? Nem? Jó, rendben. Az árnyék előadókkal tehát majd tartunk egy ülést az ügyben, és akkor eldöntjük a javaslat részletei alapján. hogy hogyan járunk el. A bizottság álláspontját hallottuk, és majd ez alapján eldöntjük, hogy mindenféle módosítás nélkül támogatjuk a bizottságjavaslatát, vagy inkább módosítani kívánjuk ezt. Köszönöm, köszönöm szépen kollégák. Ezzel a tízes rendi pontot lezár folytathatjuk. A 11-es napi rendi pont a koordinátorok határozatainak jóváhagyása. Tegnap délután volt egy ülésünk, a koordinátor ülésünk. Egy összefoglaló tegnap e-mailben mindenkinek megküldtünk. Elfogadhatjuk a koordinátorok döntéseit? Igen, köszönöm. Egyéb kérdések a 12-es, van-e valakinek valaki, valami mondani valója? Nem. Jó, rendben, akkor emlékeztetném önöket, hogy június 19-e és 20-a hétfőn kedden került sor a következő ülésünkre. Köszönöm szépen a munkájukat, a tolmácsok munkáját is külön köszönöm, és ezzel a Regi ülését mára lezárom. Köszönöm szépen!